Karte dabei, weil bei knappen Abstimmungen Remélem mindenkinek megvan a kártyája, mert sokszor kell majd használnunk a szavazókártyát a szavazógépben. És akkor rá is térünk a hetes napirendi pontra az emissziókkal kapcsolatos ipari kibocsátások, ez már 8-as. Holger Kramer a téma felelőse. Itt egy kompromisszumos csomagról kell szavaznunk, ezt vettük előre, amely ennek a jelentésnek számos részét, ennek a jogalkotási szövegnek több részét összefoglalja. Ki támogatja ezt a kompromisszumos javaslatot? Ki támogatja tehát? Géppel szavazunk? Vagy nem? Ki támogatja? Ki van ellene? Köszönöm. Ki tartózkodik? Akkor ezt nagy többséggel elfogadtuk. Viele andere Abstimmungen erleichtern. Wir most rátérünk akkor az egyes módosítókra, a kilences először mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 83-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 84-es mellette dagegen ellene tartózkodás Elutasítottuk. Tízes. Részenként szavazunk róla. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva de ha kívánják, akkor ellenőrizhetjük. A tízes második részét ellenőrizzük a szavazógéppel, megnyitom a szavazást. Also, Abstimmung ist eröffnet über zweiten Teil von Änderungsantrag 10. Abstimmung beendet. Lezárom a szavazást. Ah, hát akkor elég egyértelműen elutasítottuk. 31-en ellenzik, 9-en támogatják. Elutasítva. 85-ös, 86-osról együtt, mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 87-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek. Jó. 87-esről ismét szavazunk a szavazógéppel. So, beendet. Lezárom a szavazást. Valóban ez szoros volt, 23-21 arányban elfogadtuk. A 87 es A 88-as, 89-es megegyezik, együtt szavazunk róluk mellettük. Gegen. Ellenük. Tartózkodás. Elfogadtuk. 90-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 91-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 92-es megegyezik a 93-assal és 94-essel, vagy legalábbis a 93-assal mellettük, ellenük tartózkodás, elutasítottuk őket. Ellenőrzést kérnek. Rendben. A 92-es, 93-asról ismét szavazunk a géppel. Beendet. Lezárom a szavazást. 28-20 arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk. Tehát elfogadtuk őket. Így a 94-esről nem kell szavaznunk, a 95-ös jön mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ellenőrzést kérnek. Jó, 95-ösről ismét. beendet. Also, ab. Lezártuk, elutasítottuk. 27-23 arányban. 96-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 98-es, 99-es megegyeznek mellettük, Először a 97-esről kell mondják itt nekem, igazuk van. 97-es mellette. Ellene. Tartózkodás beutasítva. Most a 98-99-ről megegyeznek mellettük. Dagegen Enthaltung abgelehnt. Elutasítva. 13-as mellette. Ellene elutasítva. Százas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A 101-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. lapozunk az ötös oldalra, ötödik oldalra. A 117-től 119-ig terjedő módosítókról szavazunk együtt, mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk őket. 120-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 121-től 123-ig együtt mellettük, ellenük, tartózkodás, elutasítottuk őket, de ellenőrzést kérnek. 121-től 123-ig terjedő módosítókról géppel is szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-25 szavazat egyenlőség van, vagyis elutasítottuk. 124-est nem lehetett befogadni, a 20-as jön mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 125-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 126-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 127-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Most lapozgatunk előre, az 11. oldalra lapozzanak, kérem szépen. És ott is az alsó részén a lapnak találjuk a 23-as módosítót mellette ellene. Tartózkodás ellenőrizni kell. 23-asról géppel szavazunk. Und beendet. Lezárom a szavazást. Épp hogy csak, de elfogadtuk 26-24 arányban. 165-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20 ellenőrzést kérnek. 27-es. Jó. A 27-esről kérem szavazzanak ismét. Megnyitom a szavazást. Abstimmung beendet. Lezárom a szavazást. 32-22 arányban egyértelműen elfogadtuk. 28-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 166-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 167-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 168-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 171-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 172-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 107 5 ös és 6-os mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. 173-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 174-es visszavonták, 177-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Megegyezik a 178-as, 9-es és 180-as mellettük ellenük tartózkodás ellenőriznünk kell. 178, 179, 180-asról megnyitom a szavazást. Abstimmung beendet. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elutasítottuk 33-22 arányban. 181-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 182-es és 4-es mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. Ellenőrzést kérnek. Megnyitom a szavazást ezekről. Lezárom a szavazást. 31-26 arányban elfogadtuk őket. van 5-ös, 6-os és 7-es és 8-as, tehát négy módosítóról együtt mellettük. Ellenük tartózkodás, elutasítottuk őket. Ellenőrzést kérnek. Jó. Megnyitom a szavazást. Abstimmung beendet. Lezárom a szavazást. 27-29 arányban, ahogy mondtam is, elutasítottuk. 191-es. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 193-as mellette rossz júré, rossz nem támogatja, ellene tartózkodás elutasítottuk. A saját módosítóját nem támogatja. 192-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 194-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 195-ös mellette ellene tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de azt hiszem ellenőrizni kell. 195-ösről szavazzunk tehát ismét a géppel. Lezárom a szavazást. 27-29 arányban elutasítottuk. as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 197-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 198-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 199 es visszavonták, 200-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 201-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 202-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 30-as első részéről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell. 30-as első része. Géppel szavazunk. Beendet. Szavazásnak vége. 28-27 arányban egy tartózkodással elfogadtuk épp hogy csak. Kétszázhetessel kell most foglalkoznunk mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 30-as második része mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 213-as zéberféle módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 216-17-esről szavazunk, ki támogatja ezeket a módosítókat, ki szavaz ellenük, tartózkodás, elfogadtuk őket. 33-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 219-es Gárdini féle mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 220-as mellette Gegen. ellene tartózkodás elutasítva. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 221-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 200 ellenezést kérnek? Igen. A 221-esről ismét szavazunk. Lezárom a szavazást. 29-26 arányban elfogadtuk. 222-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 223-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 224-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 225-ös mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell a 225-öset. Lezárom a szavazást. 25-33 arányban elutasítottuk. 226-os mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrzést kérnek. 226 asról géppel is szavazunk. Lezárom a szavazást. 25-32 arányban elbukott. Sí. Wo sind wir? 227-es mellette. ellene tartózkodás ellenőrizzük. Abstimmung eröffnet. Abstimmung beendet. Lezárom a szavazást. 31-26 arányban elfogadtuk. Köszönöm. kétszázharminckettes mellette, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 233-as, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következő oldalon tartunk, 245-ös mellette, ellene. 245-ös, tehát a 17. oldalon. Úgy láttam, hogy elutasítottuk. 244-es, 46-os, ezek azonosak, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítottuk. Tizennyolcadik oldal, 264-es Gárdéni féle módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 265-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 266-os mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Kramer, kollega, úgy látszik, hogy itt van egy hiba, ugyanis a 267-esnél a plusz jelzés a helyes a raportőr részéről, tehát támogatja a raportőr, az előadó ezt a 267-es módosítót. Erről szavazunk. Ki támogatja a 267-est? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. 41-es alap alján, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es a 19. oldal legtetején. Ez okafogyottá vált, úgyhogy a 43-assal folytatjuk mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. De, ha gondolják, szívesen ellenőrizhetjük elektronikusan. Megnyitottam a szavazást, tessék. Lezártam. Hát szorosan, de elfogadtuk. 30 a 28 ellen. Hol is tartottunk? 271-es a következő mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 272-es, ki támogatja, ki van ellene, tartózkodók, elutasítottuk. A 273-as, 74-es és 75-ös ezek azonosak. Ki támogatja őket? Ki ellenzi ezeket a módosítókat? Tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük, jó? Lezártam a szavazást. Tessék, Hát ezt is szűken, de elutasítottuk 29 nem és 28 igen szavazattal. 276-os módosító a következő mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Azonos a 44-es és a 277-es. Ki támogatja ezeket? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk lapozunk. Negyvenötös és a 278-as. Azonosak. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. 279, ki támogatja? Ellene ki van tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek a 279-esről, akkor tessék szavazni. Szavazást lezártam. Elfogadtuk 30-27 ellenében. Szűk valóban a különbség, de azért látható is innen föntről. 280-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 48-as a következő, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es. 49-esről kérik az ellenőrzést? Jó, tessék. Abstimmung beendet. Lezártuk a szavazást. Mindig ugyanaz a többség, 30 a 27-hez. Elfogadtuk. 50-es a következő mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 284-es mellette ellene tartózkodás el, elutasítva. 285-ös a következő mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 286-os mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Azonos a 287-es és a 88-as, ki támogatja ezeket? Krámer úr, ellenőrzést kér a 286-osra vonatkozóan? Jó. Akkor megnyitottam a szavazást, tessék szavazni. Lezártam a szavazást. Hát nem nagyon változik itt semmi, elfogadtuk. Még akkor is, hogyha az előadó nem szavazott. 287-es, 88-as azonos, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, ezt elutasítottuk. Következő oldalnál járunk, 290-es módosító, ki támogatja, ki van ellene, tartózkodás elutasítottuk. Azonos a 291-es és 92-es, ki támogatja ezeket, ki ellenzi, tartózkodókat, hagyd nézzem, rendben. 293-as mellette, ellene, tartózkodás, hát ez nem elegendő, elutasítva. 295-ös mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. 295-ösről, tehát megnyitottam a szavazást. Lezártam. 26 igen, 30 nem, ellenében elutasítva. 294-es a következő mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk 296-os következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Azonos a 297-es, 98-as, ki támogatja ezeket? Ki ellenzi? Tartózkodás, elfogadtuk. 299-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 300-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 301-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 302-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 303-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 304-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 307-es a következő oldalon, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 308-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 309-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 310-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 311-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 312-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 313-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 315-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Jó. Tehát a 315-ösről elektronikusan ellenőrizzük. Oh. 31 nem, 25 igen, elutasítva. 317-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 318-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 319-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Lapozunk. 321-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 322-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 323-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 324-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 325-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 326-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 327-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 328-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 329-es, 328-asról ellenőrzést kérnek, akkor megnyitottam róla a szavazást. EPP ist einer zu viel. A néppárt részéről egyel többen szavaznak a kelleténél? Akkor egy valaki vegye ki a néppárt részéről a kártyáját, mert Bártalocó kollega kicsit késve érkezett. Jó, most már rendben van, tehát az eredmény egyértelműen elutasítva a 32-23 ellenében. 329-esnél tartunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 330-as. Elutasítottuk. Azonos a 331-es és a 332-es. Ki támogatja ezeket? Ellene ki van? tartózkodók, elutasítottuk. 333-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 334-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 335-ös mellette, ellene, tartózkodás, Ezt inkább ellenőrizzük, tehát a 335-ös megnézzük elektronikusan is. Abstimmung beendet. Lezártam a szavazást. Hát, szűken, de elfogadtuk. as mellette, ellene, tartózkodást elutasítva. 339-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 340-es mellette ellene elutasítottuk, 341-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 342-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 343-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 344-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 345-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 346-os következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 347-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 348-as mellette, ellene, elutasítottuk. 348-as mellette, ellenőrizzük? Lezártam a szavazást. Hát abszolút egyértelmű. 44 a 14-hez, hát mi világosabb az eredmény, mint a nap. 349-es mellette ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük, tehát 349-es. <clears throat> beendet. Lezártam a szavazást. Szűken, 29-27 ellenében elutasítva. Azonos a 350-es és 351-es alap alján, ki támogatja ezeket? Ki nem? Tartózkodók, elfogadtuk. Következő lap tetején 352-es és az 53-as, ezek megegyeznek, mellette kiszavaz ellene tartózkodók. Hát szűken, de én úgy láttam, hogy elfogadtuk, ellenőrizzük azért elektronikusan, tessék. Lehet szavazni róla a 252-53-as azonos módosítóról. Beendet. Lezártam a szavazást, és elutasítottuk. Elutasítva tehát. Akkor térjünk át a preambulum bekezdésekre, 53-as, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 54-es, mellette, ellene, tartózkodás el, elfogadva, 56-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, az 57-55-ös azonosak mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 58-as következik. Mellette szavaz? Ellene. Ellenőrizzük inkább, tehát 58-asról elektronikusan nézzük, mi lesz az eredmény. Lezártam a szavazást. 32 igen, 26 nem szavazattal elfogadtuk. 49, 59-es okafogyottá válik, tehát a 60-asra térünk át, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, tessék, akkor szavazzanak. Also diesmal nehmen nicht alle teil. <laughs> Úgy látszik, hogy nem mindenki akar itt részt venni a szavazásban, akkor mindjárt le is zárjuk. 32 igen, 22 nem. Ez most itt viccelődés a padsorokban, vagy komolyan gondolták ezt? Okay. <laughs> Äh, 61-es. Mellette? Ellene? tartózkodás elutasítva. Egyes mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük, tessék. Tehát az egyest ellenőrizzük. Abstimmung beendet. Lezártam a szavazást. 31 igen, 27 nem, elfogadtuk. A 2-es és a 64-es megegyeznek, mellette kiszavaz, ellene elutasítottuk. 65-ös, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás elutasítottuk. 67-es a következő lap tetején, mellette kiszavaz, ellene tartózkodás elutasítottuk, 68-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 70-es kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva, 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 72-es mellette, 71-esről jó, elektronikusan ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. Elutasítva. 30 nem, 26 igen. 72-esnél járunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 73-as, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 3-as és a 75-ös megegyeznek, ki támogatja ezeket, ki nem. Tartózkodók, elfogadtuk. A 4-es módosítót ki támogatja, ellene ki van, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó. Nem is hiszik el nekem, hogy mit látok innen föntről? Négyes. Tehát a négyes módosítóról elektronikusan ellenőrizzük az eredményt. Lezártam a szavazást. Hát abszolút egyértelmű, 35 igen, 23 nem szavazat. 78-as. Ki támogatja? Ki van ellene? Elfogadtuk. Nyolcas, a legutolsó ezen a lapon, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ő és a végére is értünk. Úgyhogy a végszavazásra térünk át. A jogalkotási állásfoglalás tervezetről megnyitottam a szavazást. Tehát az így módosított állásfoglalás tervezetről szavazunk elektronikusan. Mindenki szavazott? Akkor lezártam, és íme az eredmény. Ezt a jogalkotási állásfoglalást 40 igen, 13 nem és 4 tartózkodás mellett elfogadásra került. Gratulálunk a jelentéstevőnek, Holger Kramernek ezért a rengeteg munkáért. Gratulálunk tehát Kramer úrnak és az összes témafelelősnek, a titkárságnak. akik ezt a hatalmas munkát elvégezték és előkészítették a szavazást. Köszönjük szépen még egyszer. Azt gondolom, hogy a környezetvédelmi jogalkotásnak nagy szeletét sikerült most lezárnunk. Ja, so. Rendben van. Azt kell mondanom, kedves kollégák, hogy a szavazás kellős közepénél járunk, és ezt folytatnánk is. Napirendünk következő pontja a 9-es. Nem egyszerű téma ez sem. Második olvasatra vonatkozó ajánlás tervezett Nagyon hosszú címe van. A fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeire vonatkozóan Caroline Lucas jelentés tervezete, aki nincs itt, és Hassi képviselő ki, helyettesíti. Konszolidált módosítóink vannak, akik nem kívánnak részt venni a szavazásban, vagy beszélgetnek, hangoskodnak, kérem szépen, hogy vonuljanak ki a teremből, mert zavarják a munkát. Nagyon sok tér van, hely van kívül is, a termen kívül, a folyosókon is lehet beszélgetni. Konszolidált módosítóink közül az elsőt kitámogatja, ellene tartózkodás elfogadta. Antrag 2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 A hatosral kapcsolatban, ha, ha a szóbeli módosítóval nincsen gond, akkor szavazhatunk a hatosról is, nem? Nekem csak a 117-eshez van ideírva egy meg a kisféle szóbeli módosító. Nem, ez a hatossal kapcsolatos szóbeli módosító azok a fatermelők, akik stb. stb. Rendben, rendben, mondja az elnök, nem kell felolvasni. Valóban ez a hatos kompromisszumra vonatkozhat, tehát akkor azt kérdezem, hogy valaki ellenzi ezt a szóbeli Hassi asszony módosítót. A szerző nevében, aki nincs itt, én ellenzem ezt a szóbeli módosítót. A szerző támogatta volna ezt a szóbelit akkor, ha a kompromisszum ö, megbukott volna, been... és az eredeti 29-es nem fogadtuk volna el. Az if extended traceability kifejezés a 117-esben, ha elfogadásra került volna, de ez nem sikerült, tehát a szerző nem ért egyet, ez a lényeg. Jó, jó, hogy Hassi az, hogy még föl is állt, hogy jelentőséget adjon ennek a bejelentésnek, akkor a szóbeli módosítóról nem tudunk szavazni, a hatosról azonban igen, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most az egyes cikkekről szavazunk. 19-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrzést kívánnak. A 19-est akkor ellenőrizzük. Megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. 32-24 arányban Weisgerber asszony elfogadtuk. így aztán a 101-esről nem kell szavaznunk. A 121-es, 123-asról szavazunk mellette. 21-esről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 103-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenezést kérnek. Jó. A 24-esről megnyitom a szavazást. Működik a gép? Lezárom a szavazást. 31-24 arányban elfogadtuk a 24-est. 105-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogad... Elutasítottuk 106-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Száz kilences jön mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 111-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 113-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Huszonnyolcas jön mellette, el, mellette, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 116-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A következő oldalon a 118-asról szavazunk mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 119-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 120-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 32-es mellette, ellene, tartózkodás éppen azt mondanám, hogy elfogadtuk, de már látom, hogy ellenőrizni akarják. 32-esről szavazzanak ismét, legyenek szívesek. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 34-22 arányban rendesen elfogadtuk. Egyértelmű. 33-as. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 124-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. legyen. A 35-öst kérték ellenőrizni kolléganők. Megnyitom a szavazást a 35-ösről. Ne, hát azt mondja, egyel több szavazatunk van, mint amennyi lehetséges. Zomer asszony kivette a kártyát, most már működik a dolog, lezárom a szavazást. 23-32 arányban egyértelműen elutasítottuk. Százhuszonötös. Visszavonták. 126-os. Mellette. Ezt is visszavonták most éppen. Jó. A 128-as megegyezik a 127-essel, kitámogatja őket. Ellenük tartózkodás, elfogadtuk őket. 130-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 131-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 129-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 133-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 134-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 135-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es, <clears throat> szóbeli módosítóval együtt értjük. Haszi asszony. Elnök úr. Megint azt kell, hogy mondjam, elnök úr, hogy nem tudjuk elfogadni a szóbeli módosítót. A szerző nevében mondom ezt, mert a szóbeli módosító lényegileg megváltoztatja az eredeti módosítót, és annak lényegét gyakorlatilag felülírja, csak akkor engedné meg az Európai Bizottságnak a fellépést, hogyha az kiegészítő jellegű, a delegált intézkedések kapcsán. Jó, rendben, értettük, tehát nem lesz akkor szóbeli. Az eredeti módosítóról szavazunk, 42-es mellett. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 44-es, 45-ös együtt mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk őket. 46-os mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 145-ös mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 48-as mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 147-es mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 49-es és 140-es együtt, mellette sőt még a következő oldalon is ide tartozik a 141-es is, e háromról együtt mellettük, az elleni, nében ennek tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette <clears throat> ellene tartózkodás elfogadtuk. A 142-es megegyezik a 143-assal, kettőt együtt mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk őket. 144-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 148-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 54-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 149-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 150-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 123-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 151-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57-esről két részben fogunk szavazni. Első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk ezt is. A 152-esről szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 58-as részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 153-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 62-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 63-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk ellenőrzést kérnek? Jó. 64-esről, akkor kérem, szavazzanak ismét. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24-30 arányban elutasítottuk valóban. 154-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 100 helyett 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 100 56-os, 67-esről ellenőrzést kértek közben. Ez mindig ugyanaz a többség egyébként, de hát nézzük. 67-es. Megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. 29-27 arányban elfogadtuk a 67-est. 156-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. No. 158-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 159-es és 160-as mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk őket. 161-162 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 163-as, 164-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 165-ös és 166-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 167-es, 168-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 169-es, 170-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es és 171-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 172-173-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A preambulum bekezdésekre vonatkozó módosítók jönnek 72-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 73-as, 74 esről együtt mellettük ellenük tartózkodás, elfogadtuk. Egyes mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 75-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 76-os mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. A 77 hetesről két részben kell szavaznunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 78-as, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 80-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 83-as, 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 4-es részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 87-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 88-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 93-as lapalján mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 94-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 95-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 14-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 96-os mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 97-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 98-as mellette, ellene tartózkodás. Elutasítottuk 17-es részenként első rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 99-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk százas mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, és a 18-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Itt csak egy körben kell megejtenünk az árószavazást. szavazást a jogalkotási állásfoglalás tervezetről. Megnyitom a szavazást, hiszen géppel szavazunk. Záró szavazásnál tartunk. Lezárom a szavazást, és megalapítom, hogy 49 igen, 6 nem szavazat mellett, két tartózkodással, nagy többséggel elfogadtuk a szöveget. Gratulálok a szerzőnek, Lukasz asszonynak, illetve Hassi asszonynak, aki őt képviselte, és valamennyi Shadownak, illetve a titkárságnak a kimerítő munkát. Gratulálok. USA Kreis, illegál geschlagenes Holz. Ezzel tulajdonképpen az USA-hoz hasonlóan mi is kitiltjuk a piacunkról az illegálisan kitermelt fát, illetve fatermékeket. So, dann äh, machen wir weiter mit der dritten großen Abstimmung. Folytatjuk a munkát akkor. Második olvasatra vonatkozó ajánlás tervezetről fogunk szavazni. Téma az új élelmiszerek. Kartika Tamara Liotál asszonya, jelentéstevő. Nincsenek kompromisszumos módosítók, hanem egyes személyekhez kötődő módosítók, és a 38-assal kezdjük. Ki támogatja a jelentéstevő módosítóját? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 39-es mellette. Ellene kiszavaz. Tartózkodás. Elfogadtuk. 40-es. Két részben szavazunk róla illetve pontosabban négy részben, de mégiscsak összevonjuk őket. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es a következő lap tetején mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 134-es első részéről kiszavaz igennel, ki nemmel, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette kiszavaz ellene, tartózkodás. Ezt is elfogadtuk, de azért ezt inkább ellenőrizzük a második részt, tehát elektronikusan. Lezártam a szavazást, látják az eredményt. 29 igen, 26 nem ellenében elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as alap alján mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es, következő lap tetején mellette, ellene, tartózkodás elfogad. 50-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 135-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellette ellene kiszavaz tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Lapozunk. 136-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 137-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 60-as mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, 61-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 62-es mellette kiszavaz. 61-est akarják ellenőrizni? Jó. Tessék, lehet akkor elektronikusan a 61-esről szavazni. Lezártam a szavazást. 15 igen, 40 nem, egyértelműen elutasítva. Hatvankettesnél járunk, mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 63-as, ki támogatja, ki nem tartózkodók, elfogadtuk. 64-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Következő oldalon 66-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 138-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 139-es következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 140-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 72-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 73-as következő oldalon mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 142-es mellette kiszavaz ellene kíváncsi tartózkodás. 77-es szóbeli kiegészítővel ezt kitámogatja, ki nem, tartózkodás, elfogadtuk. 78-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 79-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Lapozzunk megint. 80-as, ki támogatja, ki nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 81-es mellette ki van. Ki ellenzi. Támogattuk. Igen, 82-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 143-as a következő mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 144-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 86-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 87-es mellette ellene tartózkodás. Én úgy láttam, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük elektronikusan a 87-et. Abstimmung beendet. Lezártam a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk. nyolcas. Ki támogatja ezt? Ki nem? Tartózkodók, elfogadtuk. 145-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 89-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 90-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 91-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 94-es két részben első részről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 92-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 146-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 98-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 99-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 100-as mellette ellene ezt ellenőrizzük. Százasról, tehát elektronikusan megnyitottam a szavazást. Abstimmung beendet. Lezárva. Hoppá. Hát szűken, de elutasítva. 101-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 104-es következő lapon mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 105-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 106-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 107-es két részben első részről ki támogatja, ki nem, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ki szavaz, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 108-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 109-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 110-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 111-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, ezt a 111-est. Lezártam a szavazást. 31-es, 23-as eredmény mellett elfogadtuk. 112-es a 11. oldalon, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 147-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 113-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 114-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 115-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es cikk egy szóbeli módosítóval, ezt kitámogatja, ki nem, tartózkodás elfogadtuk. 148-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 149-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 150-es alján mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Sechzehn. 116-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 117-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 118-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 119-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 120-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 121-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 122-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 123-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 124-es mellette ellene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 Ezt ellenőrizni kell. Második részt ellenőrizzük. Megnyitom, majd bezárom a szavazást. 28-27 arányban egy szavazattal elfogadtuk. A 127-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk.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 Lezárom a szavazást. 15-40 arányban elutasítottuk, egyértelmű volt. Ez volt a 18-as elutasítva, tehát 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 21-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 22-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 23-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 24-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 128-as mellette, ellene Szerintem elutasítottuk. Nézzük meg. 128-asról géppel is szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21-32 arányban elutasítottuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 129-es mellette ellene tartózkodás 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk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 Lezárom a szavazást, 29-25 arányban elfogadtuk. Dann 34 dafür. 34-es ellene. Elfogadtuk. 35-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 36-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 131-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 132-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk és a 133-as szóbeli módosítóval együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A jogalkotási állásfoglalás tervezett záró szavazása következik. Egy körben megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 49 igen, két nem szavazat született, hárman tartózkodtak. Gratulálok a jelentés szerzőjének, Katika Liotár a kiváló eredményhez, illetve valamennyi Shadownak, a titkárságnak az elvégzett munkához. Ügyesek voltunk, köszönöm, hogy együttműködtek. <clears throat> Több száz módosítót kellett megszavaznunk. Dali biztos úr a mezőgazdasági bizottságnál van ebben a pillanatban, és ahogy terveztük, 11 óra 15-re jön hozzánk, tehát 25 perc szünetet tartunk most. Kérem, hogy legyenek pontosak a kollégák 11 óra 15-ig. Berekeztem az ülést.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

Kedves kollégák, folytatjuk akkor az ülésünket. Egy kis napocskát is ide állítottam. Ma délután ugye a hemiciklusban a klímaváltozásról lesz szó, ennek előfutáraként pedig itt vannak ezek a kis napocskák már az átjárón. Dalli biztos úr itt van körünkben, más témával foglalkozik, elsősorban az egészségügyel. Legutóbbi alkalommal a meghallgatásán találkoztunk önnel, már akkor is eszmét cseréltünk számos érdekfeszítő témáról. Most pedig az illetékes biztosok munkaprogramját kívánjunk áttekinteni. Ön már járt az Agri szakbizottságban, valószínűleg bombázták önt a szakbizottsági tagok különböző kérdésekkel, úgyhogy azt javasolnám, hogy vágjunk bele, várjuk a prezentációját, és akkor lesz elegendő idén még az eszmecserére, úgyhogy mindjárt át is adom a szót, és bemutathatja, hogy mit tervez a következő öt évre. Parancsoljon! Well, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. A mezőgazdasági bizottságból jövök, frissen, elnézést kérek a kiésésért. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, nagy örömmel jöttem el önökhez első alkalommal a szakbizottságban, első alkalommal a meghallgatásom óta amelyre januárba került sor. Nagyon fontos ez számomra, hiszen elkötelezett vagyok egy szoros párbeszéd mellett az Európai Parlament képviselőivel úgy érzem és úgy hiszem, hogy nagyon fontos munkát végeznek, és az intézmények munkájának célja mindig az, hogy az állampolgárokat szolgálja. Ezért is kívánok szorosan együttműködni önökkel, és meggyőződni arról, hogy jobb életet biztosíthatunk közösen állampolgáraink számára. A 2010-es program kapcsán a legfontosabb prioritásokat szeretném vázolni önöket, önöknek, illetve ennek a hátterét. Az Európa 2020 adja meg a keretet az intelligens, föntartható és inkluzív befogadó jellegű növöködés számára. Közös a felelősség, és a felelősség megosztása nagymértékben hozzájárul a célok eléréséhez, akár az egészség javítása terén, akár az élelmiszerpolitika területén, akár pedig a felelősségteljes innováció segítségével, amely valós előnyöket hozhat az állampolgárok számára. Ezek kapcsán egy-két gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Tavaly a H1N1 influenza járvány a válságkezelés tesztjét hozta Európai Uniós szinten, illetve nemzetközi szinten is. Eljött az idő, hogy megvizsgáljuk, milyen tapasztalatokat vonhatunk le ebből a tapasztalatból, milyen tanulságokat vonhatunk le, és megnézzük, hogy hogyan lehetünk fölkészültebbek a jövőben. Üdvözlöm a parlament résztvételét a felkészülő munkában, illetve a jövőbeli járványokra való reakció arra való felkészülésben. Jelöltek, jelölteket lehet állítani arra, hogy ebben a folyamatban részt vegyenek. A, el fogom küldeni az első négy hónapot, négy hónapot lefedő jelent, jelentést, egy-két hónapon belül. Az Egészségügyi Bizottság egy áttekintést készített a kommunikáció és információs kérdések kapcsán, Nemzetközi szinten a bizottságot fölkérték arra, hogy a WHO felülvizsgálatában részt vegyen, ezek az egészségügyi rendeletekre vonatkoznak. A bizottság együttműködik tehát a WHO-val, a globális iránymutatások kialakítása terén is a járványok kapcsán. Ezek a kezdeményezések egy Európai Bizottsági Javaslatban fornak majd össze, megpróbáljuk növelni az Európai Uniós kapacitást az ilyen járványokra való eh, reakció terén. Most pedig térjünk át a dohány termékekre, a dohányra. Nagyon jól tudjuk, hogy a dohányzás addiktív és ember életet követel. Célunk, hogy csökkentsük a dohányzás mértékét, és erre vonatkozó irányelvet fogok javasolni. Az irányelv az új eh, dohánytermékekre vonatkozik, és az egészségügyi felhívásokat szeretné javítani, bővíteni, illetve megvédeni a fiatalokat a dohányzástól. A mandátumom során célom az, hogy a klinikai tesztekre vonatkozó irányelvet, illetve az állategészségügyi termékeket is megvizsgáljuk, és azoknak a hiányosságait orvosoljuk meg kell próbálni a versenyképességet föntartani, illetve csökkenteni az administratív terheket. Nagyon remélem, hogy számíthatok a következő években az önök támogatására. Meg kell említenem az orvosi eszközökre vonatkozó irányelvet, és ide tartozik az in vitro diagnosztika is. Magas szintű biztonságot szeretnénk létrehozni, illetve biztosítani a betegek számára, Fontos, hogy innovatív és versenyképes legyen ez az ágazat, ezeket a szempontokat mindenképpen szem előtt kell történi, tartani. Most pedig egy-két kényes kérdésre szeretnék rátérni, a klónozás, illetve a GMO-k kérdése. Beszéljünk először erről. Itt külön kell választani az engedélyezést és a termelést. A téma kapcsán nagyon egyértelmű és egyszerű a hozzáállásom. A tudományt követem a döntéshozatalban, nem vagyok sem mellette, sem ellene. A tudományos eredményeket figyelembe kell venni, ugyanígy a jogi követelményeket is, és akkor el lehet fogadni az engedélyezést mindenképpen az innováció mellett törnék láncsát. Ami pedig az engedélyezést illeti, a tanács és a parlament 2003-ban megegyezett egy eljárásrendben, ez lesz a kiinduló pont. Nagyon fontos, hogy nemzeti szinten ne kerüljön a média reflektorfényébe ez a téma. Beszéltem a Crop Life-al, és megegyeztünk abban, hogy megfelelően kell kezelni a média figyelmet, oda kell figyelni arra, hogy az értékelés során az emberiség számára hozott előnyöket is figyelembe vegyük. Természetesen a GMO-s növények termesztését figyelemmel kell követni, illetve a technológiai terén is értékeléseket kell végezni. Jövő csütörtökön egy vitát folytatunk ebben a témában, ahol az aggályokat megbeszéljük. Ami a termelés, termesztést illeti, mind, mind, mind, bizonyára önök is tudják, hogy egy akcióterv készül még a nyár előtt a bizottság részéről, arra vonatkozóan, hogy az egyes tagállamok szabadon dönthessenek, avagy sem a GMO növények termeléséről, termesztéséről. Barozó elnök úr irányelveit fogjuk követni, illetve a testület ezzel kapcsolatos véleményét. Ami a klónozást illeti, január, a januárban a meghallgatás során egy, azt mondtam, hogy egy jelentést fogok készíteni, és ez folyamatban is van, benne van a munkaprogramunkban. Egyértelmű és következetes megközelítést kívánok létrehozni a klónozás területén, figyelembe véve a különböző Európai Uniós rendeleteket. A bizottság az érdekelt felekkel tárgyalásokat folytat, párbeszédet folytat, és megpróbál egy kiegyensúlyozott képet kialakítani. Bizonyára tisztelt képviselő urak és hölgyek nagy figyelemmel követik majd ezt a gyakorlatot ami a finanszírozást, a, illetve a hivatalos ellenőrzést illeti, ezzel kapcsolatban is áttekintést végzünk egy belső 2008-as értékelés alapján. A felülvizsgálat célja, hogy egyértelműbb és egyszerűbb, rugalmasabb szabályokat hozzon a takarmányok ellenőrzését illetően, és meggyőződjünk arról, hogy a tagállamoknak a megfelelő forrásaik vannak arra, hogy a takarmány forgalmazását nyomon kövessék, ellenőrizzék, és meggyőződhessenek arról, hogy megfelelő minőségű a takarmány, és megfelelően működik a belső piac. Az egészségügy, illetve jólét területén a munkaprogram következő prioritásokat tartalmazza. Az állategészségügyi törvények egyértelmű keretet adnak ezen a területen, ugyanígy a második Európai Uniós stratégia is a megvalósítási állat szállítmányozási rendelettel együtt ezek a szabályok, ezek az irányelvek megfelelő irányba viszik majd ezt a kérdést is. Gondolom egyetértenek, hogy nagyon fontos az innováció 2010-ben, illetve ezen túl is. Az innováció, illetve a tudományos fejlődés területén láncsát török az innováció mellett, illetve a tudományos vívmányok kiaknázása mellett, de nem mindenáról. Felelősség teljesen kell eljárni, ahol a technológiai vívmányokat ösztönözzük, ugyanakkor odafigyelünk a biztonság kérdéseire is. El kell magyarázni, hogy milyen előnyel járnak az innovációs terménye, termékek, és nem szabad a bizalmat kénzpénznek venni. Nem szabad egy olyan helyzetbe kerülni, ahol a hibás információ monopolizálja a médiát, és így eltorzítja az értékelést. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy egy sokkal tágabb körű, szélesebb körű vitára van szükség ezen a területen. Az új termékek, illetve folyamatok kialakítása is rendkívül fontos, így a gyanút félre lehet söpörni amely most elég elterjedt az Európai Uniós állampolgárok között. Nagyon remélem, hogy a vita során ezekben a fontos kérdésekben támogatnak majd engem. Mielőtt zárnám a beszédemet, egy-két kérdésre még rá kívánok térni, amely ugye nincs benne a munkaprogramban. A gyógyszer termékek kapcsán tárgyalásokat folytattunk, és ezzel kapcsolatban egy információs anyag születik. Úgy gondolom, hogy a megfelelő információszolgáltatás a betegek számára nagyon fontos, hiszen az internet rengeteg információval áraszt el bennünket, a betegek ezeket olvassák, anélkül, hogy tudnák a hátterét. Feladatunk tehát, hogy megvédjük a betegeinket, a pácienseket, és tudással ruházzuk fel őket. Megfelelő minőségű és megbízható információra van szükség. Ez a célunk. Jogszabályokat hozunk ennek érdekében, hogy informált döntést hozhassanak a betegek. Tudom, hogy vannak önöknek is aggájaik ezen a területen, szeretném megnyugtatni önöket, hogy miután első olvasatban szavazunk majd, akkor a betegek szempontjából az önök módosító indítványait is figyelembe veszem majd. Ami a határon átnyúló egészségügyi kérdést illeti, az egészségügyi miniszterekkel tárgyalást folytattunk, a spanyol elnökség fölkérte a minisztereket arra, hogy nézzük meg a, a vitás kérdéseket, és remélem, hogy a tanácsban e, majd megállapodás születik júniusban. A tanácsi szöveg esetleg nem olyan, mint amilyenek azt szerettük volna, mégis nagyon fontos, hogy egy közös álláspont alakuljon ki most, és így a parlament második olvasatban tárgyalhassa ezt a kérdést. Hálás vagyok azért, hogy támogatják a bizottság javaslatát, és remélem, hogy számíthatok majd önökre a továbbiakban is. És végül az élelmiszeripari eh, rendelet kapcsán szeretnék egy-két szót szólni. Szeretnénk a eh, a tápanyagok eh, megnevezését fontosnak tartom, és oda kell figyelni arra, hogy milyen, milyen tápanyag, tápanyagokat tartalmaz egy-egy élelmiszer, sót vagy zsiradékot, illetve egyéb anyagot. Semmilyen élelmiszert nem fogunk betiltani, azonban nem szabad úgy reklámozni bizonyos termékeket, hogy az megfelelően érinti az egészséget, illetve hasznos az emberi szervezet számára. Tehát itt megfelelő követelményeknek kell eleget tenni. Szeretném felhívni a figyelmüket arra is, hogy nagyon fontos megnevezni a tápértékeket az élelmiszereken, hiszen ezzel is az informált bölcs döntést segítjük elő. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak, ezzel nagyjából vázoltam a bizottsági munkaprogram legfontosabb kérdéseit, prioritásait. A munkaprogram nem tükrözi mindazokat a kérdéseket, amelyekkel foglalkozunk, amelyeken dolgozunk, úti tervet készítünk, illetve javaslatokat nyújtunk be 2011-ben majd az egészségügyi kockázatok témájában. Most pedig szívesen állok rendelkezésükre, amennyiben kérdésük lenne. Eh, köszönjük szépen, Dali biztos úr, köszönjük a dossziék bemutatását, illetve azokat a trendeket, amelyekről dönteni fognak. A közegészségügy nyilván még érzékenyebb terület talán, mint a környezetvédelem, és hát beszélt is egy pár sarkalatos pontról. Több mint 20 hozzászólás várható, úgyhogy nagyon szigorúan kettő perces felszólalási időt fogok engedélyezni, mert ez így fair. Le is zárom ezzel a felszólalók listáját, nincs több hely rajta. Néppárt nevében következik Richard Zéber, de éppen telefonál, úgyhogy Péter Léze következő két perc. Indul az óra. Köszönöm szépen, biztos úr és elnök úr. Elfogadtuk a késését, hiszen a parlament másik grémiumánál látogatást tesz, akkor ez bocsánatos bűn. Másfajta késést azonban nem bocsátunk meg. Három rövid kérdés. A meghallgatása során beszélt arról, hogy a beteg szervezetek a jövőben nagyobb támogatást kapnak öntől, és itt elsősorban a független betegszervezetekre gondolok. Vannak-e már konkrét megfontolások, amelyekről ma be tud számolni? Kettő. Beszélt a klónozásról. Ugye az új szerű élelmiszerekről, éppen szavaztunk a Liotár jelentésről, és ez tulajdonképpen a bizottság tól különálló jelentést jelent, többen azt fogalmazták meg, hogy egy tilalom is kerüljön bele ebbe a dokumentumba. A kérdésem azt, hogy van -e egyfajta gyorsítási ütem, hiszen ha nincs ez így, és nem áll elő a bizottság saját javaslatával, akkor konfliktusba kerülünk. Nyilván a jogalkotási hatáskörét tiszteletben tartjuk, de gyors javaslatra van szükség a bizottságtól ahhoz, hogy életbe léphessen ez a mostani jelentés. Az utolsó, harmadik megjegyzés dohány és dohánytervékek. Helyesnek tartom, hogy a dohányipari termékekre vonatkozó rendeletnél tekintette van arra, hogy hogyan lehet még jobban védeni az embereket. Két dolgot emelni ki ezzel kapcsolatban. Közintézményekben európai szinten nem fogunk tudni kialkodni tilalmat, dohányzási tilalmat, próbált tettünk erre, de az emberek nagyon érzékenyeket éren, és kérdezik, hogy kell-e szubszidiaritás elve mentén ilyen jellegű tiltás. A kérdésem az, hogy a bizottság a közvetlen dohány szubvenciókkal kapcsolatban hogyan is vélekedni, hogyan próbál változtatást kieszközölni. Vilmat képviselő. Köszönöm szépen, Dali biztos úr. Én is a dohányra koncentrálnék, és örömmel hallottam, amit elmondott ezzel kapcsolatban, de hagy koncentráljak egy másik témára. Négy éve várunk a élelmiszer profillal kapcsolatos dokumentumokra, és vannak már tervezetek ezzel kapcsolatban, ahol a különböző adalékanyagokat hozzá adott sókról, aromákról és így tovább hallottunk, zsírokról. Egyes dokumentumok azt kell mondanom, hogy szinte nevetséges határértékeket szabnak meg. A kérdésem az, hogy megfelelő célkitűzéseket fognak-e kitűzni, és ezeket foganatosítani tudják-e. Korin Lepás következik. Köszönöm. Köszönjük, hogy eljött hozzánk. Biztos úr, két kérdésem van önhöz. Egyrészt az NGO-kkal kapcsolatban arról beszélt, hogy itt nemzeti esedésről van szó, amelyre Barózó elnök úr is nagy hangsúlyt helyez, de ez a 2008-as egészségügyi miniszterek döntésével hogyan hozható kapcsolatba? Hiszen ők egy újfajta rendelkezést követeltek az IPSZ-nak megfelelően. Egy második kérdésem pedig az lenne, hogy szándékában áll-e önnek ezt a témát, tehát a szaktudást, a szakértelmet napirendjére tűzni és vitázni róla. Hát ez nyilvánvaló, hogy meg lehet bízni a szakértők szakvéleményében, amennyiben megvan a bizalom az iránt, hogy ezek a szakértői szervezetek hogyan működnek, hogyan dolgoznak. Különös tekintettel a transzparenciára, az átláthatóságra. Tehát a kérdésem az, hogy itt hogyan kíván eljárni, a parlamentet bevonják-e a folyamatba, a javaslatok megfogalmazására szándékában áll-e a működés meghatározásánál javaslatokat megfogalmazni a parlamenttel közösen, a betegek jogait valóban tiszteletben tartják-e, a fogyasztók jogait, és biztosítják-e a jogok érvényesülését a fogyasztók tekintetében. Michel Bazi asszony következik. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm a biztos urat. Két kérdésem van. Ön a ahn egy influenzával kapcsolatban ugye mérleget kívánt vonni, és szeretném emlékeztetni önt arra, hogy a parlamentnek itt ellenőrző szerepe van, és szeretnénk mi is részt venni ebben az értékelésben egy 210 aláírásos petíciót is benyújtottunk már ebben az ügyben, ami pedig a génmódosított élelmiszereket illeti, én biológus vagyok, vannak olyan burgonya fajták, amelyek a tuberkulózissal szemben ellenállóak egy antibiotikum révén. 2000 négy óta használják őket, és amióta erre engedélyt adott az EU is, láthatóan ez a rezisztens gén más szervezetekbe is átkerült, illetve tudatosan áttették őket. És továbbra sem értem, hogy ezt hogy lehetett engedélyezni, noha az engedély egy 2001-es irányelvvel nek egyértelműen ellentmond. Köszönjük. Kratika Liatár kap most szót, és aztán megadom a válaszadásra a lehetőséget. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, örülök annak, hogy elmondta, hogy az élelmiszerpolitika javításra szorul az EU polgárok érdekében. De mégis felmerül bennem egy kérdés ezzel kapcsolatban. Dali úr, ön figyel engem, vagy mással beszélget? Köszönöm. Tehát a helyzet az, hogy hamarosan az USA-val fogunk új tárgyalási kört kezdeni. A klónozott állat takarmányokkal kapcsolatban, és szeretném, hogyha elmagyarázná a közvéleménynek, bár tudjuk, hogy nincs még végleges álláspont ebből a témáról, hogy mi a pro és kontra. A parlament is világos tájékoztatást szeretne kérni, mert bizonyos szabályokat nekünk be kell tartatnunk, tartanunk. nem kéne először kialakítani inkább egy EU álláspontot, mielőtt leülünk az USA-val tárgyalni? Köszönjük a kérdéseket, most megadom biztos úrnak a lehetőséget, hogy válaszoljon rájuk. Köszönöm szépen, ami a beteg szervezeteket uh, illeti. A meghallgatás során elmondtam, hogy uh, új lehetőségeket térképezünk majd fel, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet az ilyen fogyasztó és betegvédelmi uh, szervezeteket finanszírozni. Meg kell győződni a függetlenségükről, hiszen ez számunkra is nagyon fontos. Jelenleg ennek a tanulmányozási időszaka folyik. Most vizsgáljuk meg a lehetőségeket, és gondolom, hogy hamarosan egy javaslattal fogunk előállni, és azt majd önök is megtárgyalhatják. Remélem nagyon rövidesen bekövetkezik ez. A klónozás témájában egy jelentést ígértünk év végéig, ez meg is fog születni. Nem tudom, hogy Léltár képviselő milyen e-mailre utalt. De azt elmondhatom, hogy az Egyesült Államokkal illetve bárki mással nem folytatunk tárgyalásokat a klónozás témájában. Párbeszédeket folytatunk majd az érdekelt felekkel. Az Egyesült Államokat is meghívtuk, fölkértük arra, hogy folytasson velünk párbeszédet, de tárgyalások nem folynak, illetve nem tervezünk tárgyalásokat, Ez az Európai Uniós politika, és ezt kell majd megvédeni a tárgyalások során, amikor azok elkezdődnek. Ami a dohányt illeti, illetve egy európai dohányzási tilalmat, nos, jelenleg nem értem, hogy miért nincs jogszabály ebben a témában. Minél több tagállamot megpróbálunk meggyőzni arról, hogy tartsák tiszteletben a tilalmi rendeleteket. Hogyha jól tudom, akkor a dohánytermékek támogatását szétválasztották a, az általános támogatástól, és jövő évtől kezdve, és ez problémát okoz, hiszen a dohányellenes kampányok finanszírozása ebből az alapból jött volna, amelyet a gazdálkodók kaptak, de mivel most már nem állnak ezek az alapok, ezek a források rendelkezésre, ezért az önök segítségével megpróbálunk, megpróbáljuk biztosítani a Dohányellenes kampány folytatólagosságát. Ami pedig a tápértékek megnevezését, a tápanyag megnevezését illeti az élelmiszertermékeken. Igen, hallom a kritikát, miszerint túlságosan magasak a követelmények, de hát nem én hozom létre ezeket a szabványokat, ezeket a normákat, hanem tudományos, tudományos kutatásokra alapozunk. Ahogyan a beszédemben is elmondtam, a bizottság arról szavazott, hogy az élelmiszer rendeletből vegyék ki ezeket a tápanyag, tápérték megnevezéseket. Én ezt sajnálattal vettem tudomásul, és azt kértem, hogy vizsgálják fölül ezt a kérdést, hiszen véleményem szerint a tápanyag megnevezése nagyon fontos a fogyasztók számára. bármely termék, amelyet úgy nevezünk meg, hogy pozitív hatása lehet az egészségre. Az ilyen termékek nem jelenhetnének meg a piacon ilyen minőségben, anélkül, hogy a küszöb értékeket ne neveznék meg ezen a terméken. Tehát teljesen objektív információkat kellene szolgáltatni a határértékekről, mert hogyha nem tájékoztatjuk a fogyasztókat ezekről a határértékekről, akkor hibás információt adunk. És ezzel visszaélnénk a bizalmukkal, ezt pedig ellenzem. Ami a gimmondosított termékeket életi, azt hiszem, hogy a, illetve ahogy önök is gondolhatják, a mezőgazdasági bizottságban már nagyon sok kérdésre választattam ebben a témában. Ők is elmondták, hogy a gémmondosított termékeket tudományos szinten kellene megvizsgálni, a vitát ilyen szintre kellene emelni, és ott az egyik képviselő azt javasolta, hogy az Agri és az NV bizottság esetleg egy közös ülést tarthatna ebben a témában, és így nyitott vitát folytathatnánk közösen, én ezt támogatom. Így jobban megértenénk, hogy melyek a valós kérdések, milyen következményekkel kell számolnunk, a szakértők fölhívták a figyelmünket arra, hogy a génmódosított termékek, amelyeket jóvá hagytunk eddig, azok, azok biztonságosak. Tanács, illetve parlamenti döntés alapján a bizottság a tudományos értékelések alapján kíván lépni. Én biztosként nem hozhatok szubjektív döntést arra vonatkozóan, hogy mi az, amit engedélyezni lehet, illetve mi az, amit nem, és ez helyes is. Objektívnek kell lennem, és teljes mértékben a tudományos tanácsra kell, hogy alapozzam a véleményemet. Anflora egy ipari termék, amely nem, emberi fogyasztá, nem alkalmas emberi fogyasztásra, és ami az antimikrób gén kérdést illeti, ezt részleteiben megvizsgáltuk. Az EFSA is foglalkozott a kérdéssel, az ECDC is, illetve az EMEA is részleteiben megvizsgálta ezt a kérdést, értékelést végeztek, hogy az Anflora annak akkori javasolt formájában biztonságosan vagy sem. Ami a H1N1-et illeti, ahogyan említettem, most végezzük az értékelést, az elemzést, az önök bizottságát is szívesen látjuk a felülvizsgálat során, és mindenfajta értékelést örömmel fogadunk. Óvatosan kell eljárnunk ebben a témában, Egyetlen egy dologra szeretném fölhívni a figyelmüket. Járványok mindig is lesznek, és nem szeretném, hogyha a járvány értékelése, mostani értékelése egy farkasüvöltési szindrómát idézne elő, én ezt így nevezem, tehát nem szeretném, hogyha egy olyan érzés alakulna ki, hogy hátradőlhetünk, akkor, amikor az első információk megjelennek, nem pedig arra ösztönöznénk magunkat és egymást, hogy gyorsan lépjünk, hiszen így veszélyeztetnénk az állampolgáraink egészségét. A gén módosított termékekről az Agri Bizottság elnökével le fogunk ülni, nyílt vitát szervezünk, és közös megoldásokon fogjuk törni a fejünket. Kérem, hogy kicsit rövidebben válaszoljon, mert nem marad akkor idő több kérdésre. Gorsztet aztán kért szót. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, biztos úr. Ha önt hallgatja az ember, akkor rájön, hogy milyen óriási az ön feladata. Engedjen meg némi pontosítást a határokon átnyúló betegellátó rendszerek kapcsán. A második olvasatban van a szöveg. A spanyol elnökség már jelezte, hogy kész arra, hogy a tagállamokkal május 8-áig egyezteti az álláspontjaikat. Van néhány blokkoló tagállam még, például az Egyesült Királyság nyugdíjasai, akik Spanyolországban élnek, azoknak a kérdése nyitott, hogy melyik egészségpénztárhoz tartozzanak. A szolgáltatók kapcsolatos problémák azonban már megoldódóban vannak. Hogy látja ön, hogy mennyire lehet a vonakodó tagállamokat meggyőzni, és milyen érvekkel lehetne őket meggyőzni? arról, hogy beálljanak a sorba. Ugyanis a következő hónapokban a második olvasat elkezdéséhez szükség van a tanácsi álláspontra. Ami pedig a gyógyszerekre vonatkozó kérdést illeti, szerintem nem vagyunk elég szigorúak, nem jó a jelenlegi szabályozás. Ha nem lehet előre látni, a dolgokat, akkor miért nem törekszünk arra, hogy eleve az elővigyázatosság elve alapján ö, magasabb biztonsági normákat fogalmazzunk meg. Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Én a közegészségügyel kapcsolatban kérdeznék az EU közös élelmiszeregészségügyi kutatási programot indított a különböző dietáris rezsimekkel kapcsolatban nem gondolja, hogy hasonló kutatási eh, programokat kéne indítani az alkohol eh, kutatására is, ugyanis ez a világban és Európában is a halálozás egyik legfontosabb, talán harmadik legnagyobb oka. A svéd elnökség következtetései alapján ugye most föl kéne lépnünk eh, például árpolitikával is az alkoholtartalmú termékekkel szemben. Hol tart a bizottság ebben a gondolkodásban? Renáta Zomer kap szót. Köszönöm, örülök, hogy eljött biztos úr hozzánk. Én az egészségügyi igényekkel és az élelmiszer profilokkal kapcsolatban szólnék fel, ugye már másodszor utasították el ezt a szöveget, pedig pont a tápérték profil ügyében ugye az a helyzet, hogy nem eléggé biztos a tudományos háttér. Mégis azért vannak alapjai az ilyen health claimeknek, amikor egy termék azt állítja magáról, hogy ő egészséges, és ezt azért lehet valahogy keretekbe foglalni, nem szabad olyan reklámokat engedélyezni, amelyek például félrevezetik a fogyasztót. Ami a tápértéket illeti, azonban ennek a feltüntetését a termékén csak gyakran még mindig nagyon félrevezetőek a feliratok, Azért a tápérték feliratozás tulajdonképpen most már oda vezetett, hogy inkább reklámcélokat szolgál, és nem mutatja ki, hogy egy adott termékben mi, mi is a jó és a rossz, például a zsírtartalom. Tehát a az, hogy most melyik a jó és a rossz termék, az nem döntse el az EU a fogyasztó helyett, viszont a fogyasztónak legyen reális tájékoztatása arra vonatkozóan, hogy előzetesen el tudja, it, meg tudja ítélni, hogy mit teszik. Tehát szerintem fölösleges a túlszabályozás, ugyanakkor engedjen meg még egy kérdést az engedélyeztetéssel az EFSA-val kapcsolatban. Az EFSA nagyon lemaradt az értékelésre, mert másfél éves késésben van, és valószínűleg még egy évre van szüksége, vagy lesz szüksége, vagy még másfél évre, míg az engedélyezett egészségi claimmel fellépő termékek listáját össze fogja állítani, és jó lenne, hogyha legalább lépésenként az EFSA eredményeit ki lehetne adni. Köszönjük, félbeszakítja az elnök a felszólalat. Panya úr. Tisztelt biztos úr, három kérdésem vagy megjegyzésem lenne. Először is visszatérnék a genetikailag módosított termékekre, és a sertésinfluenzára is. Mindig lesznek, mindig van influenza, folyamatosan van, ön is elmondta ezt, és éppen ezért fontos, hogy ön, mint egy hivatal, egy autoritás képviselője, valamit kimondjon ebben az ügyben, szakszerű, de egyértelmű kijelentéseket tegyen. Igaza van ennek abban, hogy a kockázatkezelés, amelyel Európa eljárt, úgy tűnik, hogy kétségeket vet föl, legalábbis a lakosságban kétségek vannak a jövő influenzaival kapcsolatban, hogy mennyire reális a tájékoztatás. Márpedig lesznek ugye újra járványok. És gondoskodnunk kéne arról, hogy a bizottság az elnökségi javaslatokkal összhangban valamilyen közös nevezőre jusson a tekintetben, hogy mi történt, mennyiben volt túlzott vagy reális a reakció, és a jövőben mit kellene tenni hasonló esetekben tudok arról, hogy a parlament elnöke önnel levelezésben áll ebben a témában, és továbbra sem értjük az önálláspontját. Nem eléggé világos az, amit ön mond. Ö, a javaslat az asztalon van, de ez alapján még nem tudunk jogi következtetéseket levonni. Tehát szeretnék egy pontosabb állásfoglalást kicsikarni önből. Zéber úr kért szó, de most nincs itt. Michael Tremopulos úr kapna szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogy térjek vissza, biztos úr, a génmódosított termékekre. Van egy nemzetközi kisgazda szervezet, egy termelői szervezet, amely moratóriumot kíván bevezetni a GMO-k felé való elmozdulás irányába. 2007-ben a bizottság elemző tanulmányt kért, és hát nyilván meg kell, hogy hallgassa a kutatókat. Az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos egyesület, szervezet is úgy tűnik most már, azt a felfogást támogatja, hogy át kell gondolni ezeknek a GMO termékeknek a forgalmazását. Milyen garanciákat lehet vállalni ugyanis ezekkel kapcsolatban, hiszen ott vannak a tudományos kételyek az egyik oldalon, a másik oldalon, mit az ipar nyomást gyakorol a termelőkre. Biztosítani kell azt, hogy az a módszer, ahogyan a vizsgálatok történnek, valóban körültekintőek és függetlenek legyenek, hiszen a fogyasztók bizalmát csak így tudjuk megtartani. Nem tudjuk a biotechnológiai fejlesztéseket csak úgy légires térben végrehajtani. Úgy tűnik nekem, hogyha ön nagyon sok negatív kritikai megjegyzést egyszerűen figyelmen kívül hagyna, ami a szakértéktől beérkezett a tudósoktól. Az EFSA ez irányban végzett tanulmányokat, és egyfajta érdek konfliktus kezd kialakulni, tehát a GMO-kkal kapcsolatosan a, a moratóriumot fent kívánja tartani, meg akarja hosszabbítani. Köszönöm szépen, elnök úr! Hallottuk már, hogy nagyon széles a portfóliója, hogy úgy mondjam, feladatokat tekintve. Beszéltünk itt a pandémiáról is. Egy kicsit specifikusabb kérdést tennék fel az immunizálással, a, az átoltással kapcsolatban Főleg gyermekek esetében úgy tűnik, hogy nem sikerült elérni a kitűzött célt, talán amiatt is, mert különböző betegségek esetében, mint a MOMS, aztán a rózsahimlő, és így tovább a kanyaró már visszaszorulóban van, hiszen eltűnnek egyszerűen a társadalomban. Viszont az idegenforgalom és a nyílt határok miatt egyszerűen áttépik a határt újra ezek a betegségek. A kérdésem az, hogy az egyes tagállamokban egymástól igen különböző oltási kampányok és tervek dacára hogyan tudja megakadályozni, hogy ezek a betegségek újra elterjedjenek a gyermekek körében. Ha nagyon röviden tud válaszolni, akkor öné a szó, biztos úr. Köszönöm szépen. Hát ami a határon átnyúló egészséget, egészség megelőzést illeti, természetesen a spanyol elnökséggel már beszéltünk, és úgy tűnik, hogy pozitív trendek mutatkoznak. Ígéretet tettek arra, hogy pozitívan fogják szemlélni a fejleményeket. A korábbi miniszteri ülések alkalmával, egészségügyi miniszterek találkozója alkalmával hallottunk javaslatot a tekintetben, hogy legyenek tanulmányok, és úgy gondolom, hogy ezek azokat az elemeket tartalmazzák, amelyek abba az irányba haladnak, hogy lesz egy megállapodás remélhetőleg júniusig. És akkor az önök napirendjére is kerülhet, hogy második olvasatban hozzászóljanak. Lehet, hogy kicsit optimistának tűnök e tekintetben, de úgy tűnik, hogy a... megvannak a feltételek ehhez. közegészségügyel kapcsolatban nyilván vannak olyan meghatározó aspektusok, mint az alkohol, amely befolyással van az egészségre. És tanulmányokat is készítettünk erre vonatkozóan. Számos olyan erőforrás korlátozó elem van már érvényben, amelyre tudunk építeni, és amelyeket nagyon fontos trendeknek tartok. amelyek, mondtam még egyszer, az egészséget meghatározó elemek, és ezekkel kapcsolatban tanulmányokat készítettünk, de még egyszer aláhúzom, a megfelelő egészségügyi kampányokra sokkal több pénzt kellene szentelnünk. A megelőzés egy nagyon fontos elem, és fenntarthatóvá kell alakítanunk az egészséget is. Nyilván ez az életminőséggel és az egészség minőségével is összefügg. A különböző EFSA által készített tanulmányok a határértékekre vonatkozóan, gondolok itt az adalékanyagokra és az élelmiszer összetevőkre. Nagyon világosá kell tennünk azt, hogy hogyan is értelmezzük ezt a profilt. Nem elég az, hogy valamely termékről azt állítják, hogy az egészséges. Amikor jóváhagyásra kerül egy-egy ilyen állítás, és mondjuk ezt a márkát, ezt a jelzést viseli magán a termék, akkor ez nem elég, hiszen túlmegy már a profilon, és van egy küszöbérték, egy küszöb tulajdonképpen, és minden oldalról tulajdonképpen fair elvárás, hogy biztonságosak is legyenek ezek a termékek. Ami a H1N1-et illeti, pandémiának kereszteltük el, azt gondolom, hogy ez helyes is, de mi is történt az első hónap során. Nagyon gyors volt a fellépés, minden érintett által, az oltási kampányok azonnal megindultak, sokkal gyorsabban haladt az átoltás, az oltás, mint korábban. És tulajdonképpen az egyik hatása a annak, hogy ennyire alacsony volt a halálozási arány, talán arra vezethető vissza, hogy hatékony volt ez az oltás. Ha nem léptünk volna fel ilyen gyorsan és hatékonyan, ha csak egyfajta valamiféle hagyományos influenzának tekintettük volna, talán sokkal rosszabb eredménye zártuk volna ezt a pandémiát. Mély analízist kell végezni annak biztosítására, hogy ezeket a problémákat megragadjuk a gyökerüknél fogva, nyilván a legobjektívebb módon. Az oltás, ezt be kell vallanom, sokan úgy gondolják, hogy nem szükséges, és egyre több tagállamban egyre több ember véli így. Most azonban ott tartunk, Bolgáriából tudok mondani egy példát, ahol a múlt héten jártam mindenképpen fenn kell tartani azt a, az elvet, hogy az oltása lehet megelőzni a nagyobb bajt. Ami a betegek felé való tájékoztatást illeti, meghallgatjuk azt, amit a parlament ezzel kapcsolatban megfogalmaz, jelenleg is ezt tesszük, és szeretnénk, hogy a parlament folytatná ezeket az eszmecseréket. Ezeknek az eszmecseréknek, gondolatcseréknek az egyes elemeire már odafigyeltünk. Úgy gondolom, hogy nagyon észszerű módosításokat fogalmaztak meg, ezeket én is áttekintettem már. És hogyha az önök szakbizottsága is megfogalmaz módosítókat a csomagra vonatkozóan, nyilván fogom őket fogadni. Katrin Szüli következik. Merci, Monsieur Président. Monsieur... Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, nagyon sok a feladata, és nagyon széles spektrumon mozog a feladatainak köre. Ugye az állatjólét, az állatvédelem, ez is az ön asztala most már a 13-as cikk szerint. Ennek értelmében a tagállamok és a közösségnek kell zászlajára tűzni az állatjólétet. A kérdésem az, hogy ön milyen intézkedésekkel kíván egészségügyi biztosként hozzájárulni ahhoz, hogy ezeket a az elképzeléseket át is ültessék a gyakorlatba. A kozmetikai tesztekre vonatkozóan is lenne kérdésem, amelyek nem feltétlenül fognak össze az egészségügyjel. Ugye most már vannak olyan tesztek, amelyekhez nem szükségesek az állatkísérletek, van-e valamiféle kozmetikai termékekre vonatkozó rendelet, és hogy is állnak az állat jólétre vonatkozó rendelkezésekre. Üli képviselő következik. Köszönöm szépen a szót, biztos úr. Azt szeretném kérdezni, hogy szándékában áll-e egy-egy olyan kezdeményezés, amely a mentális higiéniát veszi górcső alá. Ezt célozza. Nem gondolja úgy, hogy a mentális egészség területére is elegendő eszközöket kellene fordítani annak érdekében, hogy legyen tudományos kutatás, hiszen beszélt már ezekről a kutatásokról a korábbiakban. Vannak olyan helyzetek az egyes országokban, amely során megmutatkozik a kiválóság és az elmaradás is. Júzó képviselőasszony. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen ezeket a világos magyarázatokat, válaszokat. Úgy gondolom, hogy itt az Európai Unión belül az élelmiszer biztonság jó úton jár, megfelelő kezekben van, és sokszor túlmutat tulajdonképpen a rendelkezéseken. De azért valljuk be, hogy harmadik országból is érkeznek élelmiszerek a piacunkra, ahol nem tartják be ezeket a szigorú élelmiszerbiztonsági előírásokat. Ezeknek az élelmiszereknek a EU-n belüli piacra jutását szinte ránk oktrojálják, hogy úgy mondjam, gondolok itt csak a dél-ázsiai régióból érkező hal konzervekre. Röviden szólva tehát, van-e a bizottságnak azzal kapcsolatban terve, hogy biztonságosak legyenek a harmadik országból érkező termékek is? Ami a klónozott termékeket illeti, klónozott állatokból készült termékeket, ugye itt egyfajta tilalom volt éttere, érvényben, hiszen ezeknek az alapanyagoknak az alkalmazása nem megengedett. Tehát klónozott állatok ról általában tudjuk, hogy klónozottak, de ezeknek az utódairól már nem biztos, hogy megvannak ezek az információk. Tehát ezek is tilalom alá esnek e emberi fogyasztás vonatkozásában. Kérdezem azt, hogy hogyan lehet egyáltalán bizonyítani ezt? Honnan lehet tudni, hogy mondjuk az utód szülei nem voltak, illetve klónozottak voltak-e? Hogy lehet ezt visszakövetni? Még nem vagyok kész, elnök úr. Még nem vagyok kész. Következő kérdező. Köszönöm szépen a szót. Biztos úr, ön az határon át nyúló és határon, érvé, határon át érvényes egészségügyi ö, ellátásokról is szólt. A következő években óriási kihívás elé kerül a az Európai Unió és a Bizottság, és hiszen elöregszik a társadalom, demográfiai váltásra kerül sor, ellátásra szorulnak az idősek, és hát nyilván mindenki odafigyel erre a problémára. Sokan azonban a kivárásra játszottak. Mégis azt mondom, hogy ez egy nagyon sürgős feladat, a kérdésem az, hogy az ezzel kapcsolatos szöveget kívánja-e gazdagítani, hogy legyen egyfajta házi ápolási rendszer, hiszen ez a szociális és teritoriális kohéziónak része, és egyre növekszik az érintett társadalmi réteg. Köszönöm szépen, biztos úr, szeretettel köszöntöm. A kérdésem az, hogy hogy az Európai Unióban úgy tűnik, hogy 98 óta a GMO-k jóváhagyást kapnak. Megvannak ugye a tudományos kutatások eredményei, és ezeknek az adatoknak megbízhatóaknak kell lenniük. A, az egyes génmódosított borgonyákkal kapcsolatban a bizottság is megfogalmazta a saját véleményét, hiszen az EFSA-nak két tanulmányára alapozta ezt, de azt is tudjuk, hogy sok esetben ezeket a tanulmányokat megbízhatatlannak ítélték többen is. Nem csak az EFSA-tól kellene bekérni ilyen tanulmányokat, hanem máshonnan is, például az EMEA-tól is. Amennyiben már az első tanulmányokat megbízhatónak ítélték, akkor miért kellett újat kérni? Ez lett volna a kérdésem. Köszönjük. Anya Weisgerber kérdez. Köszönöm szépen. Három rövid kérdésem volna. Az egyik a, az élelmiszer imitátumokat illeti. Biztos úr, köszönöm, mert a meghallgatása során annak idején elmondta, hogy a hamisítványoknak a pontos címkézését, feltüntetését támogatná. Ezért kérdezném, hogy hogy is állunk ezzel kapcsolatban a bizottságban, hiszen a szakbizottságon belül láncsán törünk emellen. Az imitátum, az utánzatok fogalma nem biztos, hogy a legjobb, de ugye nagyon sokszor sajt helyett valamiféle növényi zsírral készítenek egy terméket, úgyhogy ez releváns. A második kérdés a GMO-kra vonatkozik, beszéltünk már erről a témáról ma. Örülök, hogy Barroso elnök úr is ön is támogatja azt, hogy fellépjenek, annak érdekében, hogy a tagállamokra hagyjuk azt a választást, hogy kívánnak-e GMO ügyben engedélyeket adni termesztésre, avagy sem. A harmadik dolog pedig a javaslat ezzel kapcsolatban tudja -e tartalmazni azt, hogy a tagállamon belül az egyes régiók is hozhatnak-e külön erre vonatkozóan kérdé, döntést. A harmadik kérdésem pedig a betegtájékoztatás. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos területről van szó, legyen egy internetplatform, amely hát ellenőriznek, hogy semleges-e, és ezen a platformon akkor az egyes betegek pontosan tájékozódhatnak a gyógyszerekre vonatkozóan, mellékhatásokat tekintve, és így tovább, és így tovább a fogyasztóvédelmi szervezetekről is beszéltünk már, úgy gondolom, hogy itt a szakbizottságunk belül ezt az elképzelést el tudjuk fogadni. Ön hogyan vélekedik erről? Köszönöm. Pavanova képviselő. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Dali úrnak, hogy eljött. Nagyon rövid kérdésről fogok élni, és nem várok rá egy millió eurós választ a korosodó társadalom valóban kockázatokat jelent a jelenlegi egészségügyi rendszerekre. Van-e önnek szándékában, hogy a tagállamokat felszólítja arra, hogy a kockázatokat komolyabban felmérjék, és az alapellátásokat hosszú távon garantálják megfelelő tervezéssel. A második kérdésem pedig az, hogy a digitális agenda kapcsán mit lehet tenni ön szerint az egészségügyben, a harmadik pedig, hogy az új kockázatok, kihívások tükrében van elképzelése, új javaslata abban az ügyben, hogy az egyes gyógyszer és gyógyszertermékek tesztelése, klinikai ö, alkalmasságának vizsgálata hogyan zajoljék a jövőben. Utolsó kérdés következik. Monsieur le Président, merci Monsieur Köszönöm elnök úr, köszönöm Deli úr, hogy itt volt. A, sokat beszéltünk ma a biológiailag módosított anyagokról, de még mindig nem tudjuk garantálni az európai polgárok számára, hogy harmonizált, hatékony védelemben részesülhetnek az ezen anyagokban rejlő veszélyekkel szemben. szeretném az ön figyelmét felhívni arra, hogy az információhoz való transzparens hozzáférés, a tudományos, például az EFSA által is alkalmazott tudományos véleményekhez való hozzáférés nyilvánossága nagyon fontos. Ma délelőtt bizottságunk egy olyan szöveget fogadott el, amely a hús címkézéssel kapcsolatos, illetve az állatok takarmányozásával kapcsolatosan mondott valamit a hústermékekről, és egyértelmű számunkra, hogy ezen termékek címkézésében még nagyon sok fehér folt van, hiányosság. Ön gyakran hivatkozik a tudományos véleményekre, hogy erre fog ö, alapozni de maga az EFSA állapítja meg, hogy hosszú távon továbbra sem tudható, hogy mik a veszélyei a génmódosított élelmiszereknek. Erre vonatkozóan nincsen külső független tudományos vélemény. Azt tudjuk, hogy nem tudjuk, és ezért továbbra is átláthatatlan a dolog, és jogosan gondolják a polgárok, hogy ez számukra érthetetlen. Nem tudják, hogy milyen veszélyeket hordoz a GMO az egészségükre vonatkozóan. Most jön a kérdés, alkalmazzák-e az elővigyázatosság elvét. Megadom Dali úrnak a válaszadás lehetőségét. Potocsnik úrhoz hasonlóan e, azt javaslom önnek, hogyha nem is tud mindent megválaszolni ennyi idő alatt, próbáljon esetleg globálisan összefogva 3-4 percben válaszolni az elhangzottakra. Aztán a többi kérdésre pedig írásban válaszoljon majd, ha lehetséges. On uh, pharmaceuticals uh, evaluations. Ami a gyógyszer termékek ellenőrzését, értékelését illeti, egyetértek, hogy a gyógyszerek hatékonysága is nagyon fontos a biztonságosság mellett. Az idősödő társadalom által felvetett problémák prioritást képeznek számomra is, és az egészségügyi rendszer, ellátó rendszer fenntarthatóságát biztosítani kell. Foglalkoznunk kell ezzel a témával, és meg kell győződni arról, hogy az egészséges időskor egyik prioritásunk lesz. Nem csak egészséges időskorról van szó, hanem produktív és egészséges időskorról. Fontosnak tartom ezt, és ebben a témában az egészség, az egészségügyel kapcsolatos kérdések rendkívül fontosak. Beszéltem a spanyol elnökséggel a határon átnyúló kezdeményezés kapcsán, és ismét felhívták a figyelmet arra, hogy koordináltabb szerepre koordinál, nagyobb mértékű koordinálásra van szükség. És fontos, hogy a különböző tagállamok egészségügyi rendszerei együtt tudjanak működni. Ami a betegeknek szolgáltatott információt illeti, üdvözlöm azt a gondolatot, hogy egy szűrőt kellene bevezetni, a gyógyszertermékek, illetve a betegek között, és így a megfelelő információt biztosítását, illetve áramlását ellenőrizni tudnánk. Megfelelő információt kapnának a betegek is. Az utolsó gondolat ma délelőtre a gémondosított termékeké. Nem lehet nagy általánosításokat tenni, azt mondani, hogy az EFSA nem megbízható. Például az EFSA egy szervezet, egy intézmény, és hogyha ezzel kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, akkor kérdést kell nekik föltenni. Ellátogattam az EFSA-ba, és én is felvetettem egy kérdést, ez pedig az volt, hogy szeretném, hogyha egy állandóbb auditálási funkciót töltenének be, független módon a, kül- a különböző EFSA bizottságok révén. Tehát meg kell erősíteni ezt a szervezetet, nem szabad demoralizálni, pusztán azért, mert az átolkozott döntés nem megemészthető számunkra. Elnök, biztos úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és a legtöbb kérdésre választ adott, illetve megosztotta velünk gondolatait. Bizonyára folytatjuk majd ezt a vitát, külön